This one, no? Kedves kollégák, kezdjük meg az ülést. Már így is egy pár perccel késéssel kezdünk, mindenki itt van, talán még egy pára megérkeznek később. Megnyitom az ülést. Olaszul fogok beszélni. Elfogadjuk a napirendet. Ugye nincs semmilyen probléma, elevetés. Kérem, hogy tegyék föl a Uh, interpretariát. Tolmácsolás francia, német, olasz, angol, görög, spanyol, cseh, portugál, finn, észt, magyar, litván, lengyel, szlovén, szlovák, bolgár, román. Interneten lehet követni az ülésünket, mint mindig, és még annyit szeretnék mondani, hogy nem érkezett semmilyen megjegyzés a november 8-ai koordinátori döntésekkel kapcsolatban. Ezt mindenki megkapta e-mailben november 18-áig, úgyhogy ezeket elfogadottnak tekinthetjük, mert nem merült fel semmilyen ellenvetés. Azt is el szeretném mondani, hogy e-mailen elküldtük, és szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak és a titkárságnak, kollégáknak ezért angolul a, elküldtük a beszámolót a Kölni és Düsseldorfi 2016 május, már, márciusi delegációs látogatásunkról. Még egy információ, mindenkit érdekelni fog, bár még folyik a költségvetési eljárás. Azért hasznosnak tartom, hogy megjegyezem, hogy az utolsó három oldal egyeztetésen 2017-es költségvetési megállapodásnál egy plusz téma merült fel. A kultúra témájában ugye mindent megtettünk azért, hogy növekedjenek a programokra elkülönített összegek. Olyan híreink vannak, hogy miután a tanács az Erasmus Plus-nak a költségvetési keretének a csökkentését bejelentette, bejelentette, ezt követően plusz 80 milliót mégiscsak hozzátetett, aztán 500 millió plusz van a Youth Initiative-re, ahhoz képest a milliárdhoz képest, ami a egészen 2020-ig az összes, a teljes időszakra vonatkozóan lett volna meghatározva. Aztán a maximális összeg az Edding trikkel kapcsolatban, ami alacsony minden szakpolitikával kapcsolatban, ami területünkön is ezzel kapcsolatban az egyetlen dolog, amit tudhatunk, hogy plusz 3 millió fog rendelkezésre állni a Multimedia Actions-re, és a Euronet Plus-ra konkrétan. Ugye mindenki emlékszik arra, hogy ezt kértük, hogy erre, ennek nagyobb figyelmet szenteljenek. A többi programunkkal kapcsolatban nincsen hírünk. Még nem végleges a döntés. 1 millió a European Year for Cultural Heritage témában, a pozitívum az, hogy történtek emelések, de azért majd ki kell várnunk a végét, hogy mi lesz a végleges megállapodás. Minden esetre van már specifikus témára vonatkozó 1 milliós euró, amit 2017-re kértünk. Pillanatnyilag ennyi információ áll rendelkezésünkre, de természetesen itt vannak a kollégák, árnyék előadók, akik majd beszámolnak erről konkrétan. Szabin, tessék. Röviden a tájékoztatásokkal kapcsolatban azt gondolom, hogy a szakbizottságban ki kellene emelnünk azt, hogy amivel kapcsolatban nagyon lelkes volt a média, az Erasmus csökkenése, elnézést a tolmácsolás nem működik, mondja az elnök. Egy pillanat türelmet kérek. Sorry, can you repeat uh, uh? nur noch einen Kommentar. Tehát szerettem volna reagálni az elhangzottakra. Sajnálom, hogy a szakbizottságban valószínűtlen, ami megjelent, tehát az Erasmus csökkentéséről nem volt a vita, csak arról, hogy amit mi kértünk, az az, hogy növeljék a költségvetést, de ezt a tagállamok nem teljes mértékben támogatták. Azt gondolom, hogy a kulturális szakbizottságban egyértelműen ki kellene emelni azok számára, akik ezt még nem tudják, hogy itt az időzítés volt nagyon szoros, és nem pedig az előadókkal volt a gond. Igen, ezzel egyetértek. Azt mondtam, Szabina, elmondtam, hogy a növelészes képest, amit bejelentett a bizottság, és Navracsics is, a 200 millióról. Lehetett tudni, hogy valójában ez csak 100 lenne, de aztán mégis az 50-et hozzáadták. De még mindig csak információk szintjén mozgunk, ezek nem hivatalos, de azért eléggé megalapozott hírek. Térjünk át a mai témánkra, mert ma a módosító indítványokkal fogunk foglalkozni, Azért is határoztuk meg és döntöttünk erről a mai ülésről, hogy egy fontos irányelv felülvizsgálatáról beszéljünk, médiaszolgáltatásokról. Szabin Ferhelyen és Petra Kammervert az előadóink. 950 módosító indítványt nyújtottak be október 13-áig. Az előadók a mai találkozót követően Ma a módosító indítványokról fogunk beszélni, illetve arról a lehetőségről, hogy hogyan lehet megállapodást kötni bizonyos módosító indítványokkal kapcsolatban, hiszen vannak hasonló vagy egybeolvasható módosító indítványok, de hát vannak, amelyek teljesen eltérőek. Biztos, hogy nagyon nagy munkájuk lesz az előadóknak és az árnyék előadóknak. Mindenkinek természetesen az a szándéka, hogy az előadók, árnyék előadók kompromisszumos módosító indítványokat tudjanak összeállítani. Az első ilyen egyeztetésre a jövő héten fog sor kerülni, november 29-én. Azok a szakbizottságok, amelyek véleményt készítenek ehhez a témához, már még most dolgoznak ezeken a véleményeken. IMCO december 5, Júri Envi január 12, Libe január 23-ára készíti el a véleményét. Emiatt ugye, ugye muszáj megvárnunk a LIBE a legutolsó véleményt, és ezért az utára kell, hogy halasszuk a végső szavazást a mi szakbizottságunkban. Végső szavazás február 28-án a mi szakbizottságunkban. Meg vagyok arról győződve, hogy szorosan együtt fogunk működni, és nagyon jó szellemben Biztos, hogy lesznek eltérő vélemények, de remélem, hogy az előadók, árnyék előadók mindent megtesznek azért, hogy kiegyensúlyozott végső szöveget állítsanak össze, és nyitottan fogadják a módosító indítványokat. Mindent megteszünk a részünkről, ahogy mondtuk, hogy megállapodásra tudjunk jutni első olvasatban, mert a máltai elnökség alatt ez a szándék, és továbbra is ez a szándéka az előadóknak is, 2017. Mm, május 23-án lesz erről végső döntés. A titkárságnak, Stefaninak szeretnék külön köszönetet mondani. Nagyon sok munkát végeztek, több napot, sőt biztos éjszaka is dolgoztak ezen a témán. a, hogy előzetesen átnézzék a szövegeket, a jogi nyelvezetet, a módosítóidányok befogadhatóságát. Én meg vagyok arról győződve, hogy időben sikerül lezárnunk ezt a véleményt és ezt a jelentést. Át is adom a szót a két előadónak, utána az árnyék előadóknak, nem vagyunk túl sokan, és utána mindenki másnak, aki szót kér. Szabin először, és utána... Nem, először Petra, nem. Ja, vielen herzlichen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! Megállapodtunk abban, hogy én kezdem, és utána Szabina majd kiegészíti, amit elmondtam. Már említésre került, hogy nagyon sok módosító érkezett. Az ilyen komoly csomagokat általában az IMKO-ban, a Libében szoktak beadni. A Kulturális Szakbizottságban ez nem annyira szokványos, de ez azt mutatja, hogy természetesen a jelentéssel kapcsolatban nagyon nagy az érdeklődés a parlamentben. 250 módosító plusz azon módosítók, amelyeket már mi korábban benyújtottunk, így több mint ezer módosítóról beszélhetünk. 253 módosító érkezett be a preambulum pontokra, és ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy aki már részt vett trilógusülésen egy jogszabályalkotással kapcsolatban, az tudja, hogy a preambulum pontok a tárgyalások végén a technikai üléseken ismét összefoglalásra kerülnek, úgyhogy kérem, hogy most a technikai üléseken már a titkárság is többször utalta, hogy kérem, akik a preambulum pontokkal kapcsolatban sok módosítót benyújtottak, hogy ne legyenek szomorúak amiatt, hogyha minden félmondat utána nem feltétlenül fog megjelenni a szövegben. Mi azon leszünk, hogy már előre megpróbáljuk elérni azt, hogy a pontokra vonatkozó módosítókból kompromisszumokat kovácsoljunk össze, leginkább azért, mert így tudjuk a trilógus üléseken is a parlament erős pozícióját képviselni, hogy ne veszítsünk el még többet, mert hogy ha netán még több minden kiesik a preambulumpontokból, annál nehezebb lesz utána magával a rendelkező résszel előre lépni, és a mi általunk szándékozott formátumot adni neki. Ami a tartalmat illeti, szeretnék néhány kérdésre kitérni. Magáról az audiovizuális média szolgáltatás fogalmával kezdeném. Ezzel kapcsolatban a módosítók vannak, amelyek a régebbi definíciót preferálják, a korábbi AVMS irányelv definícióját preferálnak. Itt utalnék arra, hogy magának a fogalomnak a változása az Európai Unió bíróságának a joggyakorlatára vezethető vissza, és nekünk a parlamentben ezt nem lehet egyszerűen figyelmen kívül hagyni. Vannak olyan kívánságok, miszerint a definíció bővíteni kellene, és ki kell bővíteni ezt a fogalmat, tehát algoritmusokat is a kiadói és szerkesztői döntéssel kapcsolatban fogalmazzuk meg, vagy ugyanazon a szinten említsük, vagy az audiovizuális tartalmakat, amelyek egy Facebook honlapon jelennek meg, ezekre is vonatkoztassuk. Hát érthetőek ezek a kívánságok, de azt gondolom, hogy valójában oda kell figyelnünk, hogy amennyiben bővítjük ezt a fogalmat, akkor azt mértékletesen tegyük, és mindig tegyük fel magunknak a kérdést, hogy az AVMS irányelv mi az, amit megengedhet magának, mi az, amit el tud érni, és hogy valóban itt van-e a helye egy módosításnak azért, hogy az összes problémát a digitalizációval kapcsolatban megoldhassuk, vagy egyáltalán ö, lehet, hogy esetleg túlterhelnénk utána az irányelvet, hogyha ezt tennénk, és utána még nagyobb lenne a csalódottság. és így valójában nem tudjuk megoldani a problémákat. És természetesen azt is meg kell néznünk, hogy addig tudunk csak elmenni, hogy az irányelv az ne csak egy pár évig legyen életben, tehát mondjuk két-három év múlva ne kelljen felülvizsgálni megint az irányelvet, mert addigra már megint el, elévülté válna ez a szöveg. Tehát oda kifegyülnünk arra, hogy egyensúlyt kell tartanunk aközött, amit valóban ráterhelhetünk az irányelvre, és aközött, hogy mennyire legyen, ha mondhatom, hogy jövőbiztos ez az irányelv, hogy tényleg minél több évig életben maradhasson. Foglalkoznunk kell az elektronikus kereskedelem irányelvek kialakított kapcsolattal is. Egyértelműen ki akarjuk mondani, hogy Egyáltalán nem akarjuk megkérdőjelezni az elkereskedelmi irányelvet, különösen ami a platform szolgáltatók, a platform üzemeltetők felelősségét illeti. És itt biztos, hogy bizonyos helyeken még meg kell próbálni ezt egyértelműbben kiemelni a szövegben, mert vannak módosítók, ahol olyan aggályok fogalmazódnak meg, miszerint az elkereskedelmi irányelv vet esetleg aláshatnánk. Egyértelműbb elkülönítésre van a felhasználó által előállított tartalom és a videó megosztó platformok között. A videó megosztó platform szolgáltatásoknak nincsen teljes ellenőrzésük arról, hogy a platformon milyen műsorok jelennek meg. Végső soron arról kell beszélnünk, hogy az algoritmusok, az ilyen platform tartalommal kapcsolatban mennyiben tudják az elkereskedelmi irányelvet pozitívan felfogni, vagy éppen ellenkezőleg ellentétes a helyzet. Ami a platformok által felkínált livestreameket illeti ezzel kapcsolatban is, az árnyékjelentés jelentés tevőkkel biztos, hogy még részletesen fogunk beszélni. Sok módosítót kaptunk az akadálymentesítés témájához. Az eredeti szabályozásban a hetes cikkben jelent ez meg, a mi általunk javasoltak, és vannak még ennél sokkal felvizezettebb javaslatok is. Itt arra kell ügyelnünk, hogy megtaláljuk az arany középutat. Tehát nem szabad túlterhelni a szolgáltatót, közben az is egyértelmű kell, hogy legyen, hogy egy meghatározott időn belül a szolgáltatótól elvárható az, hogy a teljes akadálymentességet garantálja. De azt hiszem, hogy egészen jó kompromisszumos vonalak már meghatározódtak. Ami a médiák kompetenciáját illeti, ezzel kapcsolatban szintén szükség van még vitára. A szerencsejátékokkal kapcsolatban felmerül a kérdés, hogy ez ezek bekerüljenek az irányelv hatájába, avagy sem. Az árnyék jelentéstevőkkel még erről részletesebben kell majd tárgyalnunk. Relatív komoly strukturális módosítást javasoltunk az AVMS irányelvvel kapcsolatban. Elég sok módosító vonatkozik arra, hogy ami az alapvető strukturális módosítását, illeti az irányelvnek, amit mi javasoltunk, hogy ezt mennyiben tudják támogatni. Felmerült a kívánság, hogy a gyerekek és kiskorúak védelmét talán még jobban meg kellene erősíteni. És egész sok módosító érkezett a szponzorálás és a termék megjelenítés témájában. Tehát itt ezt akkor a zárójából ki akarjuk venni, és mindenki számára vonatkozandó szabályként akarjuk meghatározni az EVMS platformokra, a videó megosztó platformokra. Ezt nagy mértékben támogatják, ez volt legalábbis a benyomásom. Nehezebb a vita a videó megosztó platformok témájában, ahol leginkább az a nézet van életben, hogy a bizottság javaslatát kellene támogatnunk, amely nem annyira jól illeszthető be a szövegbe, de azt gondolom, hogy arra kell odafigyelnünk, hogy hogyha így döntenénk, akkor mégiscsak legyen lehetősége a tagállamoknak arra, hogy nemzeti szabályozással mégiscsak befolyással legyenek erre, amennyiben az önszabályozás nem működik, akkor megtartsuk ezt a lehetőséget magunknak. Ami a felelősséget illeti az irányelvvel kapcsolatban, már utaltam erre, nem tudom, hogy itt a preambulum pontokban lehetne esetleg ezt erősebben megfogalmazni, hogy az elkereskedelmi irányelv felelősségi privilégiumát semmilyen szempontból nem akarjuk korlátozni és ez egy valóban jogpolitikai különbség, az automatikus tartalom összeállítás és más típusú tevékenységek között. Erről is azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevőkkel kellene beszélni és megtalálni a megoldást. Van még egy komoly terület, ahol elég problémás a helyzet, általában a reklámokkal kapcsolatban, ami a kvantitatív reklám előírásokat illeti, a tévéműsorokkal kapcsolatban ott rengeteg módosító érkezett, amelyek vissza szeretnének terni a egy órán belül maximum 12 perces szabályhoz. Én itt kérem, hogy gondoljuk végig, hogy a parlament most már harmadjára, legutóbb idén, januárban vagy februárban a digitális belső piac jelentéssel kapcsolatban megfogalmazta az álláspontját. Itt az AVMS irányelvvel kapcsolatban a parlament nagy többséggel úgy döntött, hogy rugalmasabbá akarjuk tenni ezt a kvantitatív előírást. A bizottság most követte ezen igényünket, tehát ez nem csak a parlament igénye vagy kívánsága, hanem a tagállamok is ezt szeretnék. Biztos vagyok abban, hogy a hitelességünknek jót tenne azt, hogyha először azt mondjuk, hogy mi rugalmasabbá akarjuk tenni a szabályokat, és utána a konkrét jogalkotásban ö, nem azt mondanánk, hogy jaj, ezt mégsem egészen így gondoltuk. Én attól félek, hogy ö, kicsit ö, ködössé válik a helyzet, hogyha utána mi most nem ennek felelően döntünk hogyha a reklámokkal kapcsolatban, nekem az a benyomásom, hogy egyfajta kombinációval, hogyha összekötjük a mi általunk javasolt megoldás, és a single spot megoldást, hogyha ezeket kombináljuk, akkor mégiscsak van esély a lehetőségre, amely mindenki számára remélhetőleg elfogadható lesz. Az envivel kell még tárgyalnunk, ami a szabályozást, a reklámszabályozást illeti a cukortartalmú és zsírtartalmú élelmiszerek tekintetében. Azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha először meghallgatnánk, hogy az MV mit javasol, és utána megnéznénk, hogy a már meglévő módosítókhoz ez hogyan viszonyul. Ugyanez igaz, ami az európai alkotásokat illeti, ez is egy fontos kérdés. A sávszélesség, tehát az eltérés a között, hogy egyáltalán ne legyen kvóta, vagy 50%-os legyen az európai alkotások előírt kvótája. Nagyon nagy eltérések vannak itt a módosítók között. A videó megosztó platformokkal kapcsolatban, hogy rájuk is vonatkozzon-e ez az előírás, avagy sem, és azt gondolom, hogy mindenképpen van lehetőség arra, hogy valamilyen észszerű kompromisszumot kialakítsunk az egészen szélsőséges nézetek között, miszerint ne legyen kvóta, vagy 50%-os legyen a kvóta. Ami a jelzés integritását illeti, ezzel kapcsolatban a mi javaslataink azt gondolom, hogy nagy mértékben támogatást fognak kapni. Két shadow ülés lesz, az egyik 29-én, a másik pedig január 12-én, 9-től 19-től 11 óráig. Az első ülésen nem lesz tolmácsolás, de legalább a második ülésen már lesz tolmácsolás is. Mert hogy elég összetett és bonyolult ez a téma, úgyhogy azt gondolom, hogy megkönnyíteni ez a mi életünket. Abban biztosak vagyunk, hogy nagy valószínűséggel ezen két ülésünkön nem tudunk majd mindent megbeszélni, a Libével is közösen kellene január, közösen egy ülést tervezni. Ők január 30-án fognak erről dönteni. A felügyelet függetlensége is mindenképpen nagy hangsúlyt kap majd a Libében. Meg kell látnunk, hogy bizonyos helyeken a mi módosítójunk is, amelyeket mi benyújtottunk, esetleg még igazolást igényelnek majd, és ami a felügyelő szervek függetlenségét illeti, az biztos, hogy nagyon nem eltérőek a nézeteink, mi is akarjuk ezt a függetlenséget, meg akarjuk azt erősíteni, ezt elő akarjuk írni. A módosítókban elmondhatjuk, hogy valóban ez jó ötlet, ezt mi is tudjuk képviselni, amikor a kormánytól való függetlenséget fogjuk egyértelműen előírni. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megfelelő út, és ezt mi is hangsúlyozhatjuk. Ennyit akartam én elmondani. Köszönöm, Petra. Egy jó áttekintést adtál. Vannak olyan témák, ahol jelentős a véleményeltérés, de vannak olyan témák, ahol hasonlóak a vélemények. Én azért remélem, hogy egy pozitív párbeszéddel sikerül egyensúlyt megtalálnunk. Szabin Ferhányné a szó, tessék. Äh, köszönöm Petrának is, köszönöm, hogy ennyire äh, részletesen bemutatta a helyzetet, különösen ami a Kulturális Szakbizottság által benyújtott módosítókat illeti. Még folynak a tárgyalások a szakbizottság szintjén is, és a különböző szakbizottságok között is, aztán a frakciókban is folytatódnak az egyeztetések. Azt gondolom, hogy már a módosítókkal kapcsolatban a bevont szakbizottságokkal szoros együttműködést várhatunk, és azért, és ezáltal aztán megtalálhatjuk majd az észszerű megoldásokat. Ami a módosítók magas számát illeti, nagyon különböző nézeteket tükröz, tükröznek ezek a módosítók, erről már Petra is beszélt, és bizonyos szempontból ezek egymással ellentétesek is lehetnek. Ami a rugalmasságot, vagy a reklámirányelv megerősítését illeti, hát itt plusz és mínuszba is elindulnak a módosítók, ez biztos, hogy egymással ellentétes is lehet. Van olyan, vannak, akik a szabályok megerősítését kérik, mások a teljes rugalmasságot. Azt gondolom, hogy figyelembe kell vennünk az egész piacon kialakult változásokat, ennek fényében kell megfelelő megoldást találni, azért, hogy mindenki számára az ágazaton belül tisztességes és kiegyensúlyozott feltételeket teremthessünk a médium konvergencia fényében is. A múltban már volt erre példa, tehát az egyre inkább konvergens média világban a korábbi megoldások nem mindig működnek, egyenlő esélyeket kell teremteni, közben a fogyasztókat kell védeni, a kiskorúakat kell védeni, és a kisebbségeket is. Úgy gondolom, hogy komolyan el kell beszélgetnünk a videó megosztó platformok bevonásának a kérdését, hiszen itt a jogszabályban azt is figyelembe kell vennünk, hogy az elkereskedelmi irányelvnek milyen a szerepe. Néhányak azt képzelik el a módosítóikkal, hogy a az elkereskedelmi irányelv által előírt szabály itt nem lenne alkalmazandó. Nos, én azt gondolom, hogy úgy kell észszerű megoldásokat tartani, hogy közben figyelembe vesszük az elkereskedelmi irányelv szabályait. Közben a mi célunk az az, hogy jobb legyen a fogyasztók védelme, a kiskorúak védelme, jobb legyen az átláthatóság. Ezt kell lehetővé tenni, anélkül, hogy az elkereskedelmi irányelvet aláásnánk. Azt gondolom, hogy erre van lehetőség. Sok megközelítés már a módosítókban benne van, úgyhogy itt van lehetőség arra, hogy kompromisszumra jussunk. Ami az erga kérdését illeti, a jelentésünkben nem akartuk gyengíteni az ergát, vagy az erga jelenlegi feladatait. Nem, pont meg akarjuk erősíteni az erga feladatait, azért, hogy azt azért elkerüljük, hogy valamilyen európai hiperfelügyelő szerv jöjjön létre, tehát valamilyen túl bürokratikus megoldást el akarunk kerülni. A bizottság az Amsterdami jegyzőkönyv és az alapszerződék alapján koordinátori szereppel rendelkezik. Erre egyre nagyobb szükség van az határon átnyúló műsorszórás és a konvergencia fényében nagy szükség van a koordinátori szerepre, és ezt az ergára kell hárítani. Ami a politikai érveléseket illeti, azokat is meg kell hallgatni, és az ergának a technikai érvelését is meg kell hallgatni, és azt gondolom, hogy mindkét logika alapján, tehát a tagállami képviselők és a politikai képviselet, és a szakértelmi, a szakértő vizsgálati Európának megvan a saját szerepe és a súlya. Azt gondolom, hogy itt tehát észszerű kompromisszumokat kell találni, amelyel az igényeket ki tudjuk elégíteni, és közben a jelentés céljainak is megfelelünk, és különösen a bizottság javaslatának a céljait is tiszteletben tarthatjuk, hiszen abból indul ez a szöveg ki, hogy szükség van a változásra. Ami a független média felügyelet kérdését illeti, a módosítókból kiderül, hogy a parlamentben Közös célunk az, hogy a tagállami média felügyeletek teljesen függetlenül tudjanak lépni. A kialakított struktúrák fontos, hogy a kormánytól függetlenek legyenek, de jól működő rendszereket persze nem szabad szétverni, vagy lebontani. Tehát itt a funkcionális függetlenség kérdése és a jogi elválasztás az államtól és a kormánytól mindenképpen feltétlenül fontos, és ezzel kapcsolatban jó kompromisszumot tudunk majd találni, ezt remélem. Még egy téma, amelyet a módosítók is kiemelnek, az a média felügyeli bizottsági tagok elbocsátásának az átlátható módon történő szabályozása. Erre azt gondolom, hogy átlátható megoldást kell találni, közben munkajogi szempontból a bizottság javaslatát is észszerűen kell megoldani. Azt kell garantálnunk, hogy ne legyen önkényes elbocsátás lehetséges, hiszen itt nem csak az elbocsátásokkal van a gond, hanem hogyha egy szerződés elévül, akkor új szerződéssel kell azt helyettesíteni, és azt gondolom, hogy ha politikailag töltik fel a helyeket, akkor az sem lehet jó megoldás, és ezzel kapcsolatban kell megfelelő kompromisszumot javasolni. Hogy amit mi el akarunk érni, valóban azt érjük el a szöveggel. Tehát nagyon sok mindenről kell beszélnünk, ami az európai alkotásokkal kapcsolatos követelést illeti. Vannak, akik semmilyen előrást nem akarnak, mások 50%-ot akarnak előírni. Itt megint csak középutat kell találnunk. A Kulturális Szakbizottság álláspontját kell itt védenünk. Azt gondolom, hogy az Európai Unió kulturális sokszínűségét kell támogatnunk. Azt gondolom, hogy itt találunk majd olyan megoldást, amelyenek megfelelés azt gondolom, hogy az intenzív egyeztetések az árnyék jelentéstevőkkel kiemelték azt, hogy az egyes politikai családokon belül is még sokat kell beszélni, az egyes politikai frakciókon belül a módosítók helyzetét még tisztázni kell. Köszönöm. Igen, ezt tartom a helyes megközelítésnek. Még részletesebben meg kell beszélni bizonyos témákat. Azért nagyon fontos, hogy mindenki nagyon lelkesen hajlandó ezen a munkán dolgozni. Már is megadom a szót azoknak, akik szót kértek. Lujer kolléga, Tom és Truppel. Nem tudom, hogy még más is szót kér. Grammatikakis. Tessék, André. Good evening. Köszönöm szépen, és kellemes estét kívánok mindenkinek. Elnézést kérek, hogy hozzászólok, és utána már el is kell futnom, de egy miniszteri ülésre kell mennem, úgyhogy nem fogom tudni meghallgatni a módosítókat, de az asszisztenseim természetesen itt lesznek, és feljegyzik a válaszokat. Tehát először is nézzük a két legfontosabb témát, illetve az erre vonatkozó módosítókat a szövegben. Természetesen beszélnünk kell a kvótákról, a díjákról, amelyekkel kapcsolatban kifejtettem már a saját ellenvetésemet, illetve mások is elmondták az ezzel kapcsolatos kritikájukat, de hát sok olyan kérdés van, amelyről már látjuk, hogy megvalósíthatatlan lesz az, hogy minden politikai párt ezzel egyetértsen. De vannak itt olyan specifikus kérdések, például a videómegosztó platformok, amelyekkel mindenképp foglalkoznunk kell. Mindkét előadó foglalkozott ezzel, ugye ezek viszonylag új szolgáltatások, és hogy ezeket az AVMS hatájába be kell vonni, az valóban nagyon gyakorlati döntés és üdvözlendő döntés. De meg kell néznünk az elkereskedelemről szóló irányelvet is, hogy megfelelő rugalmasság maradjon, illetve hogy a két irányelv összeegyeztethető legyen. Az ECR egyébként támogatja a bizottságot abban, hogy a kiskorúak védelmét meg kell erősíteni, úgyhogy mindenképpen támogatjuk a bizottság ez irányú törekvéseit, és azt, hogy a videómegosztó platformok bekerüljenek az irányelv hatájába. Ezzel tehát egyetértünk. Aztán itt van az ön és társszabályozás. szabályozás. Itt meg kell néznünk, hogy a nemzeti szabályozókra, illetve, illetve az iparra milyen komoly terhek hárulnak eddig, és hogy olyan jogszabályt hozzunk létre, amely elviselhető terheket ró mind a nemzeti szabályozókra, mind pedig az ipar képviselőire. Aztán itt van a kereskedelmi közleményekről szóló rész, amely ugye akkor most kiterjed-e, vagy sem a videó megosztó platformokra, mert tudjuk, hogy itt nagyon sok reklám jelenik meg. És ezt is meg kell néznünk, hogy a teljes szolgáltatásokon belül ezek mekkora százalékot képviselnek, hogy a kiadói felelősség hogyan működik, illetve hogy a felhasználó által előállított videóknál a termék megjelenítést hogyan lehet és kell figyelembe venni tehát ezeket mindenképpen meg kell vizsgálni, mielőtt az ECR végleges döntést tudna mondani a felhasználó által előállított videókról, a videómegosztó platformokról, illetve a termék, megjelenítés, termék megjelenítésről. És természetesen fontos kérdés a videómegosztó platformok esetében, hogy előzetesen ellenőrizzék a felhasználók által előállított videókat. Ez ugye egyfajta ex ante ellenőrzés lenne, csak hogy ez tulajdonképpen utat nyit a cenzúrázás irányába, és akkor sérülnek a jogok, és egyáltalán nem szeretnénk olyan helyzetbe jutni, hogy az Európai Unió úgy működik, hogy az emberek nem tudják feltenni a saját maguk által elkészített videókat, és nem tudják ezeket megosztani, mert lesz egy szűrő, ahol esetleg ezeket cenzúrázhatják. És az imént már szóltam az elkereskedelem irányelvről, amely szintén nagyon fontos, és az egész online platform ipar működését vagy nem működését tulajdonképpen ez határozza meg. Úgyhogy ameddig azon irányelv 14.-15. cikkére utalunk, és ez valóban jó, és ezt az előadók is elmondták, tehát tulajdonképpen a biztonság szintje jó, de azért el kell gondolkodnunk azon, hogy mennyire szeretnénk előzetes ellenőrzést, a felhasználók által előállított videóknál. Azzal természetesen egyetértek, hogy például a gyűlöletbeszédet nyilván meg kell állítani, és hát ugye a terrorizmussal kapcsolatos kérdések is belépnek itt a képbe. A VSP-knél olyan óriási mennyiségű információt töltenek fel minden egyes másodpercben, hogy gondolkozzunk el azon, hogy hogyan lehetne ezt megfelelően ellenőrizni, ezt az óriási adatmennyiséget és hogy a kis VSP-k, illetve a startupok esetében milyen komoly követelményeket ír ez elő. Természetesen lehet változtatni, de csak akkor, hogyha ez jogbiztonságot teremt, tiszta és átlátható helyzetet tekint, és természetesen el kell kerülnünk a nem kívánt következményeket. Mindenkit erre kérnék, hogy így járjon el a következő üléseken. Grazie. Köszönöm. Tom kollégája a szóval tessék. Ja, ma tänan, proua eesistuja. Ma just tulen praegu ühiselt koosolekult, kus ALDE Nos, egy olyan ülésről jövök, ahol a liberális frakció pont erről a témáról beszélt. Azok, akik ezzel az irányával foglalkoznak. Azt is nagyjából tudjuk, hogy a mi álláspontunk hogyan is néz ki. Ma éjjel csak három órát aludtam, mert hajnalban el kellett indulnom a reptérre. Most ezen három óra alatt az AVMS-ről és az előadóinkról álmodtam. Én szeretném elkerülni, hogy aztán ők is rólam álmodjanak, és esetleg ezzel emiatt ne tudják kipihenni magukat. Nos, szeretném, hogyha mindenki akkor most már inkább angolul folytatom. Általánosságban a bizottsági ajánlásban vannak jó dolgok, például a termék megjelenítési követelmények, a kiskorúak védelmének a konzekvensebb megközelítése, a video in demand, a nemzeti szabályozó hatóságokkal kapcsolatos előírások. Ugyanakkor vannak olyan intézkedések, melyeket véleményünk szerint el kellene távolítani. Az egyik ilyen a kvótákra vonatkozik. 1% vagy 15%. A bizottság az európai munkákra vonatkozóan a videó megosztó témákban százalékot kvótát akar befejezni. Sőt, az társ előadók még tovább is mentek, és a kvótákat itt a fülembe megy a tolmácsolás. sőt, akár 30%-ra is fel akarták emelni. Ugye az európai munkákat mindenképpen támogatni akarjuk, ez természetes, és ösztönözni akarjuk az embereket arra, hogy európai munkákat nézzenek. De nem hiszem, hogy a kvóta ezt a célt szolgálná. A követelményt úgy lehet teljesíteni, hogy nemzeti munkákkal fel lehet tölteni a katalógust. Just, okay. That's better. Uh, it's possible uh, to fulfill this requirement by... A nemzeti munkákat, tehát föl lehet tölteni a katalógusokat, de ezzel más európai tagállamok munkáit nem támogatjuk. Továbbá az európai munkák minőségéről egy szó sem szerepel. Fontos az on-demand service esetén ez a követelmény, hiszen itt lehetnek olcsóbb európai termékek is a katalógusok alapján, aztán nem európai munkákat is be lehet venni, ki lehet, tehát meg lehet nő, növelni akár művileg is ezt a százalékos arányt. Minden esetre a célokat így nem érjük el, és ez sérti a fogyasztói érdekeket. A adózás a második kérdés. Pénzügyi hozzájárulás is aggályos, vagy még inkább még aggályosabb. A tagállamok számára a bizottság azt mondja, hogy az európai munkákhoz hozzá lehet járulni ezzel a megoldással a saját területi jogalkotásukba átültethetik ezeket a szabályokat. Ugyanakkor olyan helyzet is kialakulhat, hogy a szolgáltatók, amelyek minden 28 tagállamban szolgáltatnak, ezeknek is ezeknek 28 különböző nemzeti alapba kell majd befizetnie. Aztán a platformokkal kapcsolatban mi nem látjuk azt a lehetőséget, hogy a platformokat felelőssé lehet tenni az összes föltöltött videóért, hiszen itt teljes mértékben a monitorozásra lenne szükség. On harmful content. A káros tartalmak az erkölcsös szó nem biztos, hogy tudja valóban azt a célt szolgálni, hogy a sértő tartalmakat meghatározzuk, ezért lehetne használni akár az illegális tartalmakat. Itt mindenképpen harmonizációra lenne szükség. Az ergát tovább akarjuk fejleszteni. Nem akarjuk azt elfogadni, hogy ez minimum szintre csökkenjen. Hozzáférhetőség. A hetes cikket teljes mértékben támogatjuk az irányelvben de azt is lehetné, szeretnénk látni, hogy haladéktalanul meg legyen ennek a hatása, és teljesen részletesen meg kell vizsgálni az ezzel kapcsolatos bekezdést, úgyhogy meg kell várnunk az imkónak a véleményét ezzel a témával kapcsolatban. Ennyit szerettem volna elmondani. Több mint száz módosító indítványt nyújtottunk be részletesebben is bemutathatom ezeket, ha akarják, de talán nincs rá szükség. Köszönöm, köszönöm, hogy nem mutatta be mind a száz mondosító indítványt. És most megkapja a szót a Trüppel kolléga. Tessék, Helga. Köszönöm szépen. Köszönet először is az előadónknak a bevezetésért, és a többi képviselőnek is, aki szót kért. Ami a struktúrára vonatkozó, az irányelv struktúrájára vonatkozó módosítókat illeti, és hogy mit lehetne a zárójából kivenni. Én azt gondolom, hogy a bizottságnak nem volt az a célja, hogy ezt ilyen módon alakítsa át, és ezt meg is magyarázom. Nagyjából már konszenzus alakult ki arra, hogy semmilyen módon nem ex ante kontrollról beszélünk. Az elkereskedem irányelvet sem szabad aláásnunk, ahhoz nem szabad hozzányúlnunk, ami a passzív szerepet illeti a digitális platform amennyiben az irányító, a szolgáltató nem tud arról, hogy a digitális platformon mi történik, milyen tartalom van. De van olyan is, hogy a digitális platformnak nem ennyire passzív a szerepe, hanem de facto aktív szerepe van, és monetarizálják a tartalmat, és kereskedelmi tevékenységet végeznek, katalógusokat hoznak létre, tehát nagyon is szándékosan kínálnak fel tartalmat, tehát nem ugyanolyan passzív szerepe van, mint akkoriban volt az, amikor az elkereskedelmi irányelvet összeállították. Tehát azért gondolom, hogy ennyiből változott a helyzet. Az a célunk, hogy pontosítsuk azt, hogy mi az aktív és mi a passzív szerepnek az értelme. Ezzel kapcsolatban kell egyértelműen a definíciót meghatározni. Most pedig ami a felépítés, a struktúra kérdését illeti, a bizottság javaslata mennyiben jobb? Én úgy gondolom, hogy a videó megosztó platformokon vannak olyan tartalmak, amelyek valójában audio, vizuális, médiaszolgáltatási tartalomnak ö, minősülnek, és így kell őket szabályozni, tehát erősebben, mint korábban. De van a user-generated content, amelyet feltöltenek, amelynek nincsen kereskedelmi hatása, és amely akkor már nem tartozik az audio, vizuális, médiaszolgáltatások alá. Ezt el kell tudni különítenünk. És ezért gondolom, hogy ami a felépítést illeti, a bizottság javaslata tisztább, mint hogyha mindent egybevennénk. A második megjegyzésem az erga szerepére vonatkozik. Már volt lehetőségünk, hogy erről beszéljünk korábban is, azt gondolom, hogy a bizottság kiindulópontja mi szerint igen a nemzeti szabályozási szervekre, mint már tavaly is komoly szerepet kell hárítanunk. Szükségünk van a megerősített együttműködésre, nem akarjuk, hogy bárhogyan lépjenek, hanem az irányelv megvalósítását és végrehajtását kell ellenőrizniük, és azt is el kell érniek, hogy a közös értékeinket és szabványainkat minden egyes európai tagállamban alkalmazzák, és tudjuk, hogy hol vannak problémák a tagállamokban. És ezért fontos európai szinten elérni, amit a bizottság meghatároz. Nem hiszem, hogy itt a hatásköröket akarja megnyírbálni. Én azt gondolom, hogy itt egy megfelelő európai kívánság az, hogy tisztességes média szabályozást tudjunk elérni. A kompromisszumok már azért kivehetőek, és azt gondolom, hogy a bizottság is jelezte, hogy ebbe bele tud egyezni, hogy olyan megfogalmazást találjunk, amelyben a felügyelő szervek a kormánytól és az államtól legyenek függetlenek. Így tudnak a jól működő felügyelő szervek együttműködni, de nem hiszem, hogy ez lenne a legnagyobb probléma. Ami azokat a kérdéseket illeti, ahol még úgy gondolom, hogy pontosításra lenne szükségem, ezekről majd még beszélünk, de ezekről a kérdésekről szerettem volna most elsőként szót kérni, és azt gondolom, hogy erről még tárgyalnunk kell. Elviekben jónak találom, hogy a videó megosztó platform nagyobb felelősséget kapjon, ami a kvalitatív reklámelődéseket illeti, ezt már korábban is megfogalmaztam. De nem igazán osztom azt a nézetet, hogy a mennyiségi reklám szabályozása a lineáris TV műsorokban tovább kellene, hogy liberalizáljuk azt. Azt gondolom, hogy a felhasználók azt akarják, hogy a reklámelőírás ne legyen túlságosan bürokratikus. Korábban az óránkénti 20% volt az előírás, és azt gondolom, hogy ennek megfelelően nyújtottunk be módosítókat. Liberálisként azt gondolom, hogy ami az európai alkotások támogatását illeti az európai kulturális sokszínűség jegyében, ahogy azt az ECR is elmondja, azt támogatom, hogy európai kvótákat határozzunk meg, mégpedig ezzel a piaci logikával, miszerint a video on demand a kapcsolatban ezt el akarjuk érni, mert erre igény van. Hogyha mi vonzó kínálatot szeretnénk elérni, akkor ezt egyébként nagymértékben 20-25 vagy 27 százalékosan ezt elérjük, és ezért mindenképpen fontosnak tartom, hogy ha ezt már egyébként is megtesszük, és nekünk kultúrpolitikai érdekünk az, hogy az európai tartalmakat jobban támogassuk és láthatóbbá tegyük, akkor 30%-os kvótát írjunk elő. Nehezen tudom elfogadni azt a gondolatot, amelyet a kollégák elmondtak, hogy magát a közösségi médiát vegyük be a jelentésbe. Azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma, hogy már korábban is felmerült ez a kérdés, hogy mi az aktív és mi a passzív szerep. Erről még tárgyalunk, de jelenleg én nem hiszem, hogy a szerencsejátékokat be kellene vonni. Az, hogy a gyerekeket védeni kell, ez valóban így van, egyetértek, és itt egyértelműbb szabályokat szeretnék látni, arra, ami pedig a szponzorálást és a reklám megszakítást illeti, valóban a gyermekműsorokban én ilyet egyáltalán nem szeretnék látni. Az, hogy fél óránként lehessen megszakítani a műsort, ahogy az most van, én azt gondolom, hogy ez teljesen kielégítő. Az erre vonatkozó szabályok megfelelőek. Ami a jelzés integritását illeti, azt gondolom, hogy ez nagyjából ugyanúgy marad. A tagállamokra kell bízni, ami a felelhetőség kérdését, illetve hogy a szabályozzák, az előadónak szeretném elmondani, hogy ami a fogyatékkal élők kívánságait, igényeit illeti, erre is oda kell figyelni, nem csak az akadálymentesítésre. Ezzel kapcsolatban előírásokat kellene meghatározni. A fogyatékkal élők szervezetei is azt gondolják, hogy szeretnék, hogyha ezt az AVMS keretein belül szabályoznánk. Általában véve, ami a társ szabályozás kérdését illeti, és hogyha adott célokat nem tudnak betartani, én egyébként az önszabályozást támogatom, de hogyha a társszabályozás nem működik, akkor ezen politikai irányító szereptől én nem szeretnék megszabadulni, és biztos, hogy ez tartalmilag is így van. Most pedig általában véve a reklám mindig el kell, hogy különüljön a szerkesztői tartalomtól, tehát a termék helyezés, a termék megjelenítés az mindig legyen elkülönítve, és nos így első körben ezeket a kérdéseket akartam felvetni. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm, Helga. Vent a kollégája szó. Po pierwsze chciałbym podziękować. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a szövegért az előadóknak. Úgy gondolom, hogy mind a ketten nagyon sokat dolgoztak ezzel a szöveggel. Nagyon sok módosító indítvány érkezett, hát most várjuk a kompromisszumokat. Két megjegyzést engedjenek meg. Az egyik a független szabályozó szervezetekről. A 35. cikkben azt látjuk, hogy pontosan ezek a szervezetek eltűnnének. De hogyha megnézzük az ebben a témában készült jelentéseket, akkor azt látjuk, hogy vannak olyan jogszabályok, amelyek védelmet nyújtanak annak kapcsán, hogy a szabályozó hatóságok hogyan jelölik ki a tagjaikat, tehát ez az a cikk, amely leírja ezeknek a szervezeteknek a hatáskörét, és úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos rész ami pedig a mi országunkat illeti, mi mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ezek rendkívül fontos és hasznos intézkedések, ezeket nem kellene törölni. A másik megjegyzés az időhatárokra, illetve a reklámra vonatkozik. Az a tény, hogy az a reklámok időben való korlátozását felváltaná egy 24 órára lebontott szabályozás, ez véleményünk szerint negatív hatással járna, és ez azt jelenteni, hogy főműsoridőbe koncentrálódna a legtöbb reklám. és ez tulajdonképpen egy reklámblokk elértékelenedés, elértéktelenedéséhez vezetne. Meg el kell gondolkodnunk azon, hogy mi történik akkor, hogyha a hagyományos televíziózást senki sem választja már, azért mert elviselhetetlenül nagy mennyiségű reklámot akarnak a nyakukba zúdítani. Nem védem a reklámokat, nem ragaszkodom a reklámokhoz, mindössze annyit szeretnék elérni, hogy a helyzet elviselhető legyen. Mindannyian tudjuk, hogy a reklám fontos bevételi forrás, ezt valahol meg lehet tartani, de túlzottan sok reklámot nem lehet rá. Grazie. Köszönöm. kis kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Tudtam, hogy nagyon bonyolult, nehéz ez a kérdés amikor látom ezt a négy teljes könyvet, ami az összes módosító indítványt tartalmazza, hát ez tényleg borzasztó. Először is csodálom Petrát és Szabinát. Én biztos, hogy egy, egy ekkora munkát nem tudtam volna ilyen lelkesen végigcsinálni. Másrészt ez is azt mutatja, hogy mennyire fontos ez a kérdés. Nem is véletlenül van ilyen sok módosító indítvány, és nem is véletlenül ilyen sok szakbizottság foglalkozik a témával hiszen ez a kérdés az polgárok napi életét érinti. Röviden csak három alapmegjegyzésre szeretnék élni, hiszen Petra nagyon részletesen már bemutatta ezt a témát, teljesen átfogó módon, és ezt Szabina még ki is egészítette először is. Első alkalommal foglalkoztam kicsit részletesebben a reklám kérdésével. Mi kulturális szakbizottság vagyunk, ezért iránymutatást kell, hogy adjunk. Petra elmondta az indoklást. Nem, kér, nem lehet azt megcsinálni, hogy kérünk módosításokat, és aztán meg nem fogadjuk el ezeket, vagy nem hagyjuk ezeket végre. Szerencsejáték kérdése. Ez egy nagyon kényes téma. Azért mondom ezt, mert ezzel a kérdéssel korábban részletesen foglalkoztam, és egyeztettem a reklámhatóságokkal is. Más országokban is tudom, hogy létezik ilyen hatóság. A módosító indítványainkkal azt akarjuk elérni, hogy a hatóságok legyenek függetlenek, nem csak papíron, hanem a gyakorlatban is. Ezért hangsúlyozom ezt a kérdést nagyon nyitott eljáráson keresztül kell, hogy megkapják a mandátumukat, és ezt semmiképpen nem szabad megváltoztatni, stb. Tíz év óta foglalkozom az európai televíziózás kérdésével. Szerintem szükség van egy független hatóságra, egy független intézményre, amely a politikától teljesen független minden szempontból. Végül A 997-es módosító indítványt én nyújtottam be. Ebben átláthatóságot kérek az engedélyek megújítása témájában. Most nem akarok belemenni ennek a részleteibe, de fontos, hogy átláthatóak legyenek az eljárások. A szociáldemokraták számára ez egy nagyon fontos alapvető kritérium. Befejezésként azt szeretném mondani, hogy remélem, hogy a mandátumunk alatt, ugye még legalább, vagy majdnem három évünk van, jó lenne, hogyha rendet csinálnánk ebben a káoszban. Optimisták vagyunk, de az biztos, hogy kemény munkát kell, hogy végezzünk. Én részemről határozottan ezen leszek. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Kimenez Bebet. Köszönöm szépen, szeretnék összetett az előadóknak és mindenkinek, aki részt vett a vitában, a görög kollégának és mindenki nagyon fontos módosító indítványokat nyújtott be. Mi mindenképpen támogatjuk a jelentést több aspektusból is, például az európai adóvizuális dolgozók védelmét, aztán a reklámkérdéseknek a rugalmasságát is. Vannak olyan kérdések, ahol nagyon szigorú megközelítést kell alkalmaznunk, például a kiskorúak védelme, vagy a gyűlöletbeszéd elleni harc. Ez két olyan terület, ahol véleményünk szerint az online platformokat pontosan kell szabályozni. Soha nem volt ilyen sok anyag, ilyen sok információ fönn az interneten, és ezeknek a tartalmaknak a nagy részét fogyasztják, sőt, kizárólag online módon fogyasztják. A fogyasztók nagyon gyakran kiskorúak, és ugyanúgy kezelik a hagyományos médiát, mint az online médiát, ezért sérülékenyek, hogyha nem létezik őket védő rendszer. Ebben a jelentésben ezt mindenképpen pontosan meg kell, hogy fogalmazzuk. Köszönöm. Köszönöm. Zsula kolléga. Oui, merci, madame la présidente. Moi, je voulais simplement... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék két kérdésre visszatérni az irányelv kapcsán. Először is, hogy milyen modellt szeretnénk kialakítani az audiovizuális piacon, illetve hogy kikre fognak vonatkozni a szabályok. Először is tegyük fel azt a kérdést, hogy mit várnak az európai polgárok az audiovizuális szolgáltatásoktól. Először is megfelelő tartalmat várnak, és nem azt, hogy minden 20 percben 20 perc reklámot meg kelljen nézniük. Természetesen tudjuk, hogy a reklám fontos, hogy a reklám finanszírozza tulajdonképpen a tartalmat, és ezért egyetértek azzal, hogy tartsuk meg a rugalmasságot a szponzorálás és a termék megjelenítés kapcsán. Ugyanakkor azért úgy gondolom, és szerintem ezzel sokan egyetértenek, hogy az a tény, hogy egy bizonyos időhatáron belül szabályozzuk azt, hogy mennyi reklám lehet, az éppen, hogy jó, és ez megkülönböztet minket attól, ahogy az Amerikai Egyesült Államokban működnek a dolgok, tehát ez az igazi európai modell. Az audiovizuális szolgáltatásoknál az is fontos, hogy az európai tartalmakat előnyben részesítsük, hiszen erre büszkék lehetünk, és ez valóban minőségi tartalom. Ez lenne tehát az európai modell második pillére. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az európai művek kvótája valóban fontos. Ennek a lekérhető tartalomra is kellene vonatkoznia 40%-ban. Úgy gondolom, hogy ez igazságos így, ugyanis a hagyományos műsorszolgáltatásban 50% ez az arány. Tehát itt lenne akkor ez a két pillér, az egyik a reklám egyértelmű korlátozása, a második pillér pedig a kulturális sokszínűség. És a második fontos pont, amit szeretnék elmondani, az a következő. Kikre fognak vonatkozni ezek a szabályok? Utalnék arra, amit az imént elmondott az előadó, vagyis, hogy mindenkire vonatkozzanak ezek a szabályok. És szeretnék megosztani mindenkivel egy olyan ötletet, amin nem olyan rég gondolkodtam el, és ami az amerikai választások kapcsán jutott az eszembe. Itt ugyanis megfigyelhettük, hogy milyen szerepet töltenek be a szociális médiák manapság. Egy tanulmány azt mutatta ki, hogy a Facebookot az amerikaiak 44%-a elsődleges információforrásként használta az elnökválasztási kampányban, és azok az audiovizuális tartalmak, amelyek megjelennek Facebookon, elsődleges információforrásai az amerikaiak 44%-ának. A Facebook 140 szerződést írt alá nagy médiacégekkel és műsorszolgáltatókkal, ez tehát azt jelenti, hogy a Facebook audiovizuális szolgáltatásai ezeken a csatornákon keresztül is érkeznek. Ebből is látszik, hogy a jövőben hogyan lehet majd az audiovizuális médiaszolgáltatásokkal számolni. Úgy gondolom, hogy ezeket a szociális médiákat is be kellene vonni az irányelvbe, azért, mert ezek rendkívül fontosak, és ezek nagyon komoly kihatással vannak a fogyasztókra. Köszönöm. Grazie, Euro. Köszönöm, Szojdrova kollégája szó. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék eh, már előre gratulálni a két előadónak, és eh, minden jót kívánok a módosító indítványok kezeléséhez. Még a véleményekkel is meg kell, hogy küzdjenek a többi szakbizottságtól, úgyhogy elég sok munkájuk lesz. Szerintem jók azok a prioritások, amelyeket az előadók bemutattak. Szeretném hangsúlyozni, hogy véleményünk szerint három fontos téma van. A kiskorúak témája, kiskorúak védelme, a legális tartalmaktól való védelmük, és a beszéd, illetve az erőszakra való felbújtástól való védelem. A, ennek a rendeletnek a lényege, hogy a, lefedje az on-demand szolgáltatásokat is, és a videoplatformok témáját is. Egyre fontosabbak a közösségi hálók. Hogyha ez a szabályozás nem bővítjük ki azzal, hogy lefedjük a közösségi hálókat is, akkor nem tettünk eleget a igényeknek. Vannak technikai lehetőségek az ellenőrzés tekintetében, és ezért nagyon szigorú ellenőrzés kell, hogy előírjunk a gyűlöletbeszéddel és a gyűlöletre való felbújtással kapcsolatban, azért, hogy megfelelően tudjuk védeni a kiskorúakat a videóplatformok esetén a tartalmakkal kapcsolatban is, de az on-demand szolgáltatásokkal kapcsolatban is. Egy másik kérdés, ahol nagyon fontos a jelenlegi rendelt módosítása, és ahol foglalkozunk kell a videoplatformokkal is, ez az európai munkákra vonatkozik. A bizottság 20%-os kvótát javasol, az előadók 30%-ot. Szerintem nem a, a annyira a százalékos aránya fontos, hanem az, hogy garanciát adjunk az európai tartalmak számára. Harmadik megjegyzésem a látásérültek és a halásérültek számára a hozzáférhetőség. Kötelezettségként kéne ezt előírni a tagállamoknak a szolgáltatók előtt. Azt javaslom, hogy az Európai Bizottság ellenőrizze és ennek a kötelezettségnek a betartását. Ezt meg is fogalmaztam egy módosító indítványomban, hiszen fontos, hogy az Európai Bizottság segítse a tagállamokat, segítse a szolgáltatókat is, hogy ezt a nem egyszerűen betartató kötelezettségüket tiszteletben tartsák. Köszönöm, és minden jót. Morgan kollégája szó. Én is szeretnék csatlakozni a köszönetekhez, illetve megköszönném azt is, ahogy bemutatták az egész kérdést. Természetesen mindannyiunk számára más és más aspektusa fontos. Számomra a legfontosabb kérdés, egyébként többen ezt már mondták, a kiskorúak témája, és itt a gyermekek intergrupjára is utalnék. Két olyan elem van, amit szerintem hangsúlyozni kéne. Jelen van ez a megfogalmazásokban, de lehet, hogy más kontextusba kéne helyezni az olvashatjuk itt, hogy a tagállamok a kiskorúak védelmével kapcsolatban kell, hogy elérjék, hogy a megfelelő intézkedéseket alkalmazzanak a szolgáltatók, hogy, stb. stb. Ugye itt nagyon fontos a közvetlen részvétele és felelőssége a tagállamoknak. Ezért a káros tartalmak, a erőszakos jelenetek, a pornográfiával kapcsolatos kérdések eh, kapcsolatban. Ugye itt eh, nagyon szigorú előírásokat kell alkalmazni, ez egyértelmű, de fontos lenne, hogy ennél is tovább lépjünk. Úgy gondolom, hogy ezt abszolút eh, alá tudjuk érni. És van egy egyéb, egy másfajta igény is. Pontosítani kellene néhány megfogalmazást például a gyűlöletre való felbújtás témájában. Én is benyújtottam néhány módosító indítványt, amivel szeretném megerősíteni a jelentést, illetve pontosítani. Az Európai Emberi Jogi Bíróság illetékes az alapjogokkal kapcsolatban, és ez vonatkozik a gyűlöletre való felbújtás esetére is. Ez preambulum pontban szerepel. Ezt mindenképpen szerintem meg kell erősíteni, ezt a témát, hiszen ez már egy konkrét elérhető lehetőség. Fontosnak tartottam ezt hangsúlyozni. Továbbá a bizottsági szövegre való utalás szerepel a tekintetben, az Európai Program 2000, Európai Uniós 2011-es kiskorúak védelmével kapcsolatos programja az ENSZ gyermekvédelmi egyezményére utal, és ez kell, hogy vonatkozzon a kiskorúak védelmére. Itt az egyezmény 5-ös és 19-es cikket említik az ENSZ egyezménnyel kapcsolatban. Ezek tényleg rendkívül fontosak a gyermekek védelme szempontjából audiovizuális eszközök esetén is. Ez nagyon fontos, ez az utalás is. Még egy megjegyzésem lenne gyorsan. Kereskedelmi kommunikációk. Itt is a tagállamoknak kell beavatkozniuk. A módosító indítvány, amit maga a két előadó állított össze, erre vonatkozik Itt valóban fontos egy felhívás a tekintetben, hogy például ne lehessen vallási csoportokat negatívan felmutatni, kiskorúakkal kapcsolatos szexuális megnyilvánulásokat bemutatni, vagy akár a nőkkel kapcsolatos ilyen jelenteket bemutatni, és természetesen ide tartozik a pornográfia is. Tehát itt is len, szükség lenne pontosításra. Az biztos, hogy fontos, hogy a kereskedelmi témákban is be kell tartani ezeket a szabályokat. Az elektronikus kereskedelem területén persze létezik egy másik irányelv, de amikor az irányelv született, az a kérdésem, hogy valaki kért -e másik bizottságtól esetleg véleményt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban? Volt-e valamilyen konzultáció? Mert szeretném, hogy azt elkerüljük, hogy mondjuk az egyik bizottság nem vette ezt figyelembe, mi se veszük figyelembe, és akkor végül is nem foglalkozunk olyan kérdésekkel, amelyekkel kellene. Ez a kérdésem. Köszönöm. Köszönöm, Orgánó kolléga. A bizottságnak is szeretném megadni a szót. Nem, elnézést, Trojeszki kolléga először. Tessék. Alla fine regista. Krasnodębska, przepraszam. Pani przewodnicząca mnie pomyliła z moim wybitnym Úgy gondolom, hogy az elnök asszony nem rám gondolt, de ami engem illet, Szeretnék én is egy fontos kérdésre rámutatni, egy olyan kérdésre, amiről eddig még nem esett szó. A kollégák természetesen nagyon sok fontos kérdést fölvetettek, de nekem is lenne egy megjegyzésem. Azt szeretném konkrétan megkérdezni, hogy a két előadó hölgy miért nyújtott be bizonyos módosító indítványokat. Ugyanis vannak olyan módosítók, amelyeknek az a célja, hogy az ergát legyengítsék. Tehát, hogyha az a célkitűzés, hogyha, hogy az ergát legyengítsük, és a kapcsolattartó bizottságot viszont megerősítsük, az szerintem két egymásnak ellentmondó célkitűzés. Venta kolléga az imént a 86-os módosítót említette, amely szintén ebben a témában született. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy mire jó ez a változtatás, hogy a befolyások, illetve a felelősségi körök az ergától átmennének a kapcsolattartó csoporthoz. Miért van ez így? Várom az érveket. Az előadók majd választ adnak erre is természetesen. Én is szeretném elmondani a véleményet. Először is nagyon érdekesnek tartom a mai eszmecserét foglalkoztunk most azokkal a kérdésekkel, az előadók, illetve a módosító indítványokat benyújtók is elmondták most a véleményüket. Fontos előrelépés történt, vannak olyan kérdések, amelyek mindenki számára fontosak. Fontosnak tartom én magam a nyitást a reklám kérdésében. A szolgáltatók, a műsorszolgáltatók témájában is. Fontos, hogy megtaláljuk egy egyensúlyt, legyen egyenlő bánásmód, legyen rugalmasság, de azért bizonyos korlátokat be kell tartani a fogyasztóvédelem témáján, illetve a, nem szoktunk beszélni, de hát az alkotások minősége is fontos. Itt úgy gondolom, hogy megfelelő egyensúlyt fogunk találni. Aztán a szerkesztői kérdéssel is kell foglalkozni és nem csak azzal, hogy új szereplők lépnek be online világban. Fontos, hogy ezt a bizonyos ökoszisztémát föntartsuk. Fontos a tájékoztatás pluralitása is, és fontos persze a sajtó, az írott sajtó, és a kérdésem az, hogy ugye elhangzott egy fontos javaslat a 20-23-as sávval kapcsolatban. Kérdésem, hogy ezt lehetne pontosítani, hogy ezt a három órát hogyan lehetne pontosabban meghatározni. Mindenképpen előrelépés történt már. A második kérdésem ahhoz a témához kapcsolódik, amit Truppel kolléga is említett. Több kolléga említette egyébként, az előadók maguk is. Szerintem ezt tisztázni kellene. Kérdésem van tehát az előadókhoz Létezik egy bizonyos eh, nyitás a szerkesztői felelősség témájában a videó megosztó platformoknál, ahol ugye nem csak eh, passzív eh, tartalom megosztóként kezeljük őket, hanem úgy gondoljuk, hogy nekik választás döntés is kell hozni, válogatniuk is kell a tartalmak között. Úgy gondolom, hogy ez egy érzékeny kérdés, itt felelősségről van szó, tehát nem csak passzív szerepük van ezeknek a szolgáltatóknak, hanem a tartalmak közti válogatás is a felelősük. Ezzel kapcsolatban szeretném, ha pontosítanák a véleményüket az előadók. Harmadik megjegyzésem, ez az utolsó is egyben, a kiskorúak kérdése. Én személy szerint is benyújtottam ezzel kapcsolatos módosítóindítványt. Én is részese vagyok a kiskorúak intergrupjának az a tiltás, ami a tévék esetén már érvényes, az, az fennáll, de itt másfajta felelősségekről van szó. Nagyon fontos ez, hiszen szeretnék emlékeztetni arra, hogy a minden tagállam még erősebben vagy szigorúban ültette át az irányelv előírásait, mint ahogy az irányelv fogalmazott. Ami fontosnak tartok, és ami a javaslatunkban szerepel, hogy ne csak általános védelemre vonatkozó megfogalmazások szerepeljenek, hanem a nemzeti hatóságok számára pontosan meg kell határozni, hogy milyen eljárásokkal kell ellenőrizniük azt, hogy hogyan kell a, kezelniük ezt a kérdést, és milyen szankciókat határozhatnak meg. A utolsó megjegyzésem még a hatóságok és az ERGA. Fontos előrelépés történt az előadók részéről. Picit még talán jobban kéne pontosítani, hogy az ERGA és az ellenőrző bizottság mind a kettő tanácsadója a bizottságnak. Nem arról van szó, hogy az ERGA a tanácsot a tanácsadó bizottságnak, tehát ezt pontosítani kívántam és a hatóságokkal kapcsolatban örülök, hogy előrelépés történt sokak részéről. A hatóságok jogilag valóban nem csak működés szempontjából függetlenek kell, hogy legyenek. Teljesen jól értem, hogy többféle rendszer létezik az egyes tagállamokban, ezt nem akarjuk kétségbe vonni, de az alapelv egyértelmű kell, hogy legyen. Hogyha a kormány, az állam támogatást biztosít, rendben, sok tagállamban ez fontos kérdés. Úgy gondoltam, hogy fontos, hogy én is elmondjam a véleményemet, nagyon érdekel ez a téma, de próbáltam mutatni az utat is, hogy merre fognak majd megszületni a megállapodások. Most pedig átadom a szót Teresa Alonsnak a bizottság részéről, és köszönöm, hogy eljött az ülésünkre. Thank you very much. Uh, this is certainly a very interesting... Köszönöm szépen, valóban nagyon érdekes a mai vita. Megpróbálok röviden nyilatkozni, de hát olyan sok mindennel kapcsolatban hozzászóltak. Nézzük először is a videó megosztó platformokat, mert ezek kapcsán elég sok a félreértés, amit tisztázni kell. Tehát, amikor videó megosztó platformról beszélünk, és felmerült az, hogy ők megválogatják, hogy milyen tartalmakat tesznek fel, akkor nem videó megosztó platformról beszélünk hanem egy olyan szolgáltatásról, amelynek van szerkesztői szolgáltatása. Tehát vannak ilyen szolgáltatók, akik valóban ellenőrzik a tartalmat, de az szerintem inkább lekérhető szolgáltatás kategóriába tartozik, tehát ez inkább egy on-demand szolgáltatás. Amikor videó megosztó platformról beszélünk, azok olyan platformok, ahol semmilyen kontroll nem érvényesül, tehát nincsen semmilyen exante ellenőrzés. Itt csak felhasználó által előállított tartalomról van szó, videók például, lehet a kisfiam születésnapi videója, vagy akármi más. Tehát egy videó megosztó platformon nincs semmilyen előzetes ellenőrzés, és azt a 400 ezer perc tartalmat, amit minden nap feltöltenek, az technikailag egyébként is lehetetlen lenne ellenőrizni tehát semmilyen platform nem tudja ezt ellenőrizni, valamint semmilyen szabályozó sem tudja technikailag ellenőrizni. Tehát úgy kell megválasztani a videó megosztó platformokra vonatkozó szabályokat, hogy ezek ilyen óriási tartalomfeltöltés mellett alkalmazhatóak legyenek. Tehát, hogyha például belírjuk a szövegbe, hogy az elektronikus kereskedelmre vonatkozó irányelv sérelme nélkül, akkor gondolnunk kell a videó megosztó platformokra, hogy ezek a tartalmak, mint említettem volt, a fiam születésnapi videójában vannak-e erőszakos jelenetek, tehát hogy ezt meg lehet-e jelentetni, vagy pedig valamilyen előzetes screeningre van szükség. Tehát nem gondoljuk azt, hogy az elektronikus kereskedelmi irányelv a Biblia, vagy netán a Korán lenne, de azért ezt mégiscsak figyelembe kell venni. Aztán itt vannak a reklámozási szabályok. Van olyan reklám, amelyet például a YouTube ellenőrizhet, de a termék megjelenítést vagy a szponzorálást nem tudják ellenőrizni. Ugyanis a szolgált a műsorszórók számára különösen nagy problémát okozna, hogyha ezt is ellenőrizni próbálnák, mert maga a műsor szóró nem mindig a műsor elkészítője is egyben. Úgyhogy egy kicsit figyeljünk oda a technikai részletekre. A célkitűzéssel maximálisan egyetért a bizottság is, mi is védeni szeretnénk a gyerekeket, védeni szeretnénk a fogyasztókat. Ám de itt vannak ezek a technikai jellegű aspektusok, amelyek fölött mégsem léphetünk át. Rendkívül megnyugtató számomra, hogy ami a szabályozó hatóságok függetlenségét illeti, ez mindenki számára nagyon fontos. Olyan szabályozókra van szükség, amelyek kormányfüggetlenek, ez számunkra is fontos. Nagyon örülök, hogy ezt hallom, megnyugodtam, mert ezek a gondolatok a vita során valahol eltűntek, de most újra megjelentek, ennek nagyon örülök. Tehát semmilyen politikai erő nem nehezedhet a szabályozó hatóságokra, és akkor most nézzük a reklámot. A Refit-nél valóban az volt a legfőbb alapelv, hogy rugalmasság valósuljon meg. Tehát, hogyha a rugalmasság nem érvényesül, akkor mindig csak újabb és újabb szabályozást születik majd. És mindenkinek arra is emlékeznie kell, hogy ez egy minimális harmonizációt megvalósító irányelv. Vagyis, hogyha a piac olyan irányba megy el, amely azt jelenti, hogy a műsorszórók megfelelő ön gyakorolnak, tehát hogyha túlzottan sok a reklám, akkor visszaszorítják a reklámot. Mi úgy gondoljuk, hogy a piac így fog működni, de amennyiben vannak olyan tagállamok, amelyek úgy gondolják, hogy egy bizonyos államban a piac képtelen önmagát szabályozni, akkor meg kell adni a lehetőséget arra, hogy szigorúbb szabályokat léptessenek érvénybe, de ez csak a minimális harmonizáció lehetőségén belül valósulhat meg. Úgyhogy ne feledjük el, hogy a tartalom legfőbb finanszírozási forrása maga a reklám az európai művek előnybe helyezése nagyon fontos, és amikor a díjakról beszélünk, akkor tulajdonképpen csak a törvényeket ö, magyarázza meg. Tehát, hogyha kihúzzuk ezt a cikket, attól még a jogszabály megmarad, és a díjak megmaradnak, és ez látható volt egy bizottsági határozatban is, ez ugye egy tagállamot érintett, tehát itt csak pontosításról van szó, tehát ez egyébként sem kötelező. Csak kimondjuk, hogy ez lehetőség a tagállamok irányában, amely tulajdonképpen szintén bevételi forrás lehet a tartalom finanszírozására. És az utolsó dolog, amit elmondanék, pedig még nagyon sok mindent szeretnék elmondani, de hát tudom, hogy kevés az idő, a derogációs eljárásra vonatkozik. Úgy látom, hogy felmerültek itt olyan ötletek, amelyek esetleg arra mutatnak, hogy csak egy szabálysértési lehetőség van. Mi viszont úgy gondoljuk, hogy amennyiben visszatérő és többszörös szabálysértés történik, akkor mindenképpen fel kell lépni, mondjuk például tudom, hogy nagyon nehéz és nagyon érzékeny kérdés lenne egy határokon átnyúló módon működő csatornát betiltani, vagy felfüggeszteni bizonyos időre, de hogyha szabálysértés történik, akkor fel kell készülnünk, hogy mit tegyünk. Egyelőre egy sürgősségi megoldás van a szövegben az ilyen szélsőséges helyzetek megoldására. Köszönöm szépen, be is fejezném. resto dell'idea, francamente. Szinte megmondom, hogy továbbra is úgy gondolom, hogy ne tekintsük ezt egy elveszett lehetőségnek. Már csak azért is, mert felelősségünk van. A platformokat senki nem akarja szárkosájára elnémítatni, de az is fontos, hogy ne tekintsük őket semleges tartalom aggregátoroknak, hanem tartsák be a piaci szabályokat. Úgyhogy ez a híres level playing field itt is kell, hogy teljesüljön. Természetesen majd az előadók pontosítják a véleményüket. Most akkor kettőjük közül ki fogja az összefoglalót tartani? Szabin, tessék. Először is a többi frakcióból szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak a mai vitáért. Még egyértelműbbé vált, hogy a pozíciónk hogyan is állnak és milyen irányba indultak el. Bizonyos helyeken még egyértelműbbé kell tenni, amit az előző ülésünkön is már elmondtunk előadóként, és hogy hogyan tudunk, tudunk tovább lépni. Azt gondolom, hogy az erga meggyengítése és az úgynevezett contact committee megerősítése egy olyan kérdés, amelyről már legutóbb is elmondtuk, hogy nem akarjuk az ergát gyengíteni a mai pozíciójához képest, éppen hogy egyensúlyt akarunk kialakítani a technikai, a szakértői eszmecsere és az erga, mint szakértői technikai szervezet szerepe, és a, hát ha nem is hatóságként, hanem bizottságként betöltött szerepe, és az egyes tagállamokban a végrehajtás politikai kérdésének a feladata között, és az ergát a szakbizottság tehát meghallgathatja, mert mindkét aspektus fontos, és ezt gondolom, hogy a 82-es módosítót így kell értelmeznünk. Az Európai Parlament tagjai a kontaktcsoportban szerepet vállalhatnak, hogy teljes körülön tudják felmérni a politikai helyzetet, az érintettek teljes körű bevonásával, és nem csak ott, ahol a tagállam a kontaktcsoportnak átadja az információt, és azt figyelembe vehető. Hanem természetesen az ergának szakértői véleményt kell meghatároznia, nem csak a kontaktbizottságon keresztül kell meghatározni a feladatát, hanem a kontaktbizottság feladatát figyelembe kell, hogy vegye, és minden érintettnek figyelembe kell venni azért, hogy mindenki ugyanazon az információs szinten legyen, és az alapszerződésnek is ez, ez felel meg, és a módosítók között is így lehet egyensúlyt találni. Ami a 85-ös módosítót illeti, ha jól emlékszem, ott kimondtuk, hogy a tagállamok tartalmilag nem befolyásolják a szerkesztői feladatokat, a szerkesztői formátumot, vagy kialakítást. És ez így van jól. Egy független felügyelő szerv nem a szerkesztőséget felügyele, felügyeli, hanem az a feladata, hogy a program az irányelvnek megfelelően kerüljön szórásra. De nem arról van itt szó, hogy a szerkesztőséget előtte már határozzuk, korlátozzuk. Hát itt sajtószabadságról és véleményszabadságról van szó. Úgyhogy pontosan ez a megközelítés, hogy a jogi kötelezettségek vállalását kell felügyelni. Ez a médiafelügyelet központi feladata, nem pedig az, hogy a szerkesztőségi tartalmakat felügyelje. Egyébként pedig az európai fejleményeket figyelembe venni megint csak fontos ezen a helyen amely az ex ante és az ex post értékelését illeti a videó megosztó platformok. Tehát ugyanezt az irányt kell vennünk. Nem előre kell már értékelnünk azt, hogy egy videó hogyan néz ki a platform nem ex ante kell megnézni, hogy mi van egy honlapon. Ex post kell lehetőséget adni nekik arra, hogy ezt a tartalmat megnézze, hogy az a fiatalok számára veszélyes-e, és ezért csak bizonyos körülmények között lehet azt terjeszteni, csak olyan körülmények között, ahol normális esetben gyerekek nem férnek hozzá, és ezt megfelelően fel is kell tüntetni. Tehát ilyen dolgok, ami az ön és a társ szabályozás kereteit illeti, nos ugyanezeket kell a videó megosztó platformokra is alkalmazni, azért, hogy a fiatalokat tudjuk védeni, a felhasználókat tudjuk védeni, de nem ex ante, hanem ex post módon. Ugyanúgy, ahogy a tévéműsoroknál is sohasem ex ante módon beszéltünk a médiafelügyeleti hatóság értékeléséről, hanem ex post. Tehát előre nem nézi meg ez a, fel, ez a hatóság, hogy a műsorban mit akarnak szólni és mit nem de hogyha nincs meg megfelelő ö, tartalmi hogyha a tartalom nem megfelelő, akkor ex post már azt ellenőrizheti. Előadóként a, az árnyék tevőkkel biztos vagyok abban, hogy megtaláljuk majd a megfelelő megoldásokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is szeretnék hálás köszönet mondan, köszönetet mondani az előadónak, az árnyék előadós, előadóknak, és mindenkinek, aki ma szót kért. Rendkívül hasznos volt ez a mostani vita. Kár, hogy az árnyék előadók egy részének már el kellett mennie. Szeretném egyértelműen kiemelni, Jura úrnak és másoknak is ezt továbbíthatjuk, hogy senki sem akar ex ante felügyeletet. Senki sem akar cenzúrát. Isten őriz, hogyha valaki engem ismer, akkor tudja, hogy az biztos, hogy bármi, ami csak a cenzúrára távolról hasonlít, és én arra már allergiás vagyok, az, hogy ezt bármilyen szabályban elődjük, ilyen nem fog megtörténni. Úgyhogy tényleg itt arról van szó, hogy amennyiben tudunk arról, hogy jogellenes, káros tartalom van, hogy gyűlöletbeszéd van, vagy a reklámszabályokkal ellentétes valami, akkor a platform üzeneltető, hogyha erről tud, akkor kell neki erre reagálnia, de csak akkor. Persze fontos kérdés, amit Helga te vetettél fel, hogy mi az az időpont, amikortól már erről tud a platform üzemeltetője. Az algoritmus nem egy kereső, felkérésre válaszol, hanem egy más valaki által feltöltött tartalom, hogyha mondjuk egy reklám célt szolgál, hogy esetleg ez az a pont, amikortól már a platform üzemeltetői levajóban tudtába van ennek. Hogy ezt, hogyha el tudjuk elérni, hogy tényleg ez az a pont, amikortól már tudjuk azt, hogy ismeretében van ezen ténynek a platform üzemeltetője, onnantól kell reagálnia. Hogy kell azt megfogalmazni, hogy itt megfelelően el tudjuk határolni ezt a két időtartamot? Azt gondolom, hogy ez lenne a cél, hogy azt érjük el, ami a valódi célunk. Hogyha a videó megosztó platform az EVMS platform, vagy egy klasszikus, hagyományos, lineáris tévéműsor platformnak megfelelő szabályozást kapna, és azt mondjuk, hogy természetesen a reklámot el kell különíteni és már előre tudnunk kell, hogy reklámot nézünk, avagy egy információs programot, hát ugyanez kell alkalmaznunk a videó megosztó platformra is. Én azt gondolom, hogy ez, ez teljesen logikus, ez arányos, és ugyanez igaz a kiskorúak védelmére és a gyűlöletbeszédre is. A bizottság a videó megosztó platformot pont a gyűlöletbeszédek miatt vette be ebbe az irányelvre, irányelvbe, és itt kell észszerű megoldást találni. Hogyha ezt észszerűen el tudjuk különíteni, ami a felelősséget illeti, akkor másokat elértünk. A közösségi médiával kapcsolatban azt gondolom, hogy ami a Facebook bevonását illeti, hát nem tudom, hogy ez jó megoldás-e, erről még beszélnünk kell mindenkivel, aki ezt javasolta. Én személy szerint nem tartom ezt most jó ötletnek, a szerencsejátékokkal kapcsolatban is rendkívül szkeptikus vagyok. Oda kell figyelnünk arra, hogy az AVMS irányelvet ne bővítsük úgy ki, hogy aztán végül is semmit sem mondjon, és utána már ne tudjuk felismerni a céljainkat. Az ERGÁ-val kapcsolatban mindig elmondtuk, és a függetlenséggel kapcsolatban, hogy a felügyeleti szervek függetlensége nagyon fontos, hogy mi nagyra értékeljük az ERGA munkáját, és fontosnak tartjuk, hogy itt az AVMS-ben kodifikáljuk a munkájukat. Egyfajta jogszabály nélküli területen működnek egyelőre, és jó lenne, hogy ennek alapot határozzunk meg, ez észszerű elvárás. Bizonyos helyeken lehet, hogy egy kicsit valamit tévedt, tettek, és azt gondolom, hogy saját maguk is már, a módosítóinkkal saját magunk már ezt egyensúlyba hoztuk, és kijavítottuk. Ami a rugalmasságot, a rugalmassá tételt illeti, azt tudjuk, hogy nincs más olyan leszabályozott terület, mint a lineáris reklámterületet illeti. Az interneten egyáltalán nincsen szabályozás, ott mindenki annyit reklámozhat, amennyit akar, úgy, ahogy akarja. Ott meg lehet szakítani a műsort, ott be lehet játszani egy másik műsort, mindenre van lehetőség. Természetesen, hogyha azt akarom, hogy egy magán tévéműsor szóró rendes programot szórjon, akkor ehhez kellő pénzügyi alapot kell neki lehetővé tenni, és ez csak a reklámon keresztül érhető el. Hogy, hogyha ennyire szigorúan szabályozzuk a reklámokat, akkor hogyan lehet ezt elérni? A teljes esélyegyenlőség akkor lenne, hogyha minden területet ugyanúgy szabályozom, vagy egyáltalán nem szabályozom egyiket sem. Mi nem ezt akarjuk. Mi akarjuk a szabályozást, és akkor meg kell néznünk, hogy a lineáris tévéműsorok műsorok hogyan lehet rugalmasabbá, egy kicsit rugalmasabbá tenni. Én azt gondolom, hogy ez megfelelő elvárás. Mi nem bővítjük ki a reklámokat. Nem lesz egy perccel sem több reklám. Az, hogy egy spot mennyiben károsabb e, egy egyperces spot, mint mondjuk egy tízperces reklámszünet egy filmmel kapcsolatban, hát ezt, ezt is végig kell néznünk, végig kell gondolnunk, hogyha egy spot megjelenik, és utána folytatódik a film. Ami a 20 percet vagy a 30 percet illeti, szívesen végig gondolom, hogy hogyan lehetne ezt így kombinálni. Van -e erre lehetőség? De az, hogy teljesen elmenjünk, eltávolodjunk a korábbi ígéretünktől és attól a célontól, hogy azért akarjuk a rugalmasságot, mert így lehet egyenlő esélyeket biztosítani. Azt gondolom, hogy már csak azért sem lenne ez ajánlatos, mert hogyha korábban, de már a mi parlamentünk is nagy többséggel megszavazta, hogy ezt a vonalat akarjuk képviselni, akkor jó lenne kiegyensúlyozott megoldást találni, hiszen a két részre osztással már azt mondtuk, hogy nem akarunk mindent egy kalap alá venni, a prime time szabályozással kapcsolatban is akkor lehet még finomítani, és a másik területen pedig szabadabban lehet felosztani az, hogy biztos, hogy nem lesz olyan tévéműsor szóró, aki egy fél órányi reklámot egyben leadna. Hát ez nem az ő érdeke. Valamelyik módosítóban benne van, hogy az embereknek lehetőséget kell adni arra, hogy a reklámokat esetleg kivegye. Hát ezt már most is ö, megtehetik a nézők, és vannak, akik meg is teszik. már elő, előre várom a következő beszélgetéseket, és azt remélem, hogy jó vége lesz ennek a történetnek, és az AVMS irányelv megfelelő lesz, akár tíz évig is kitart majd, reméljük. Grazie, grazie Lidőre. Köszönöm a két előadónak az összefoglalót. Nagyon tetszett nekem ez a klíma is, amiben az eszmecserét lefolytattuk. Hasznosnak tartom a mai megbeszélést Szeretnék köszöntet mondani a válaszokért, bizottságnak is köszönet, hogy közelről nyomon követi ezt a fontos megbeszélést. Tájékoztatásként elmondanám, következő ülésünk november 28-án lesz 15 órakor. Köszönöm szépen, és köszönet a tolmácsoknak, a titkárságnak. Viszontlátásra!